Okay, friends. Um, now we start again uh, with the... Kedves barátaim, akkor kezdjük újra. Mondom, gazdasági párbeszéd következik a 2018-as európai szemeszterről és az ország speci specifikus ajánlásokról. Üdvözlöm körünkben Dombrovskis urat, az euróért és a szociális párbeszédért felelős bizottság elnöket, illetve Marian Tyson asszonyt a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztost. Eleget tettek meghívásunknak erre az együttes Emple Econ vitára. Sajnálatos módon Moszkoviszi biztos úr a gazdasági és pénzügyekért, valamint adó és vámügyekért felelős biztos nem tudott eljönni, le kellett mondani részvételét. A tegnapi nap során az európai a tanácsülésre ma és holnap kerül sor, és ezzel kapcsolatban merültek fel újabb kötelezettségei. A tagállami reformok és stabilit- reform és stabilitási programokat elküldték a tagállamok. A tanács elvileg július 13-án fogja ezeket elfogadni. A tagállamokon áll, hogy az ajánlásokat mikor fogadják el, illetve hogyan a tagállami a tagállami költségvetési politikán keresztül kell ennek megnyilvánulni a 2018-2019-es időszakban. Nos, a gyakorlatnak megfelelően megfelelő vita lehetőséget kell biztosítani erre a kérdésre. Az EMPL és az ECON együttesen fogja ezt megvitatni. A következő lesz a munkamódszer. 15 perce van a vendégeinknek összesen, mondjuk 5 perc fejenként, de ha gondolják, akkor Moszkovici úr idejét is felhasználhatják. Utána pedig kérdéseket tehetnek fel az Ekon és az Emplő tagjai, ha lehet röviden. Utána pedig lesz egy rövid szünet, mert Tyson asszonynak fél óra múlva el kell mennie, mert a kihelyezett munkavállalók irányelv ünnepélyes aláírására kerül majd sor. Erre gondolom elengedhetjük Tyson asszonyt. Itt abba is hagynám, és megadom a szót Dombrovskis úrnak. Parancsoljon! És nagy érdeklődéssel hallgatjuk önt. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Örömmel jöttem teljesen biztossal idem, hogy bemutassam a bizottság ajánlásait a következő 12-18 hónapra vonatkozó gazdaságpolitikák tekintetében. A tanács múlt héten fogadta ezt el, ezeket az Európai Tanács is megerősíti majd e héten, és utána pedig eh, júliusban kerül véglegesen elfogadásra három prioritást határozunk meg, beruházások, strukturális reformok, felelős fiskális politikák. Figyelembe veszük az országokat, az országok specificitásait, és az egyes országok előtörnyösödő kihívásokat az euró zóna dimenziót az egész euró, euró zóna tekintetében érvénybe vesszük, az európai szociális jogok pillérét is figyelembe vesszük, melyből a szociális rendszerek modernizációjának kötelme, ered, erről majd már ilyen beszél. Hangsúlyt fektettünk a szociális párbeszédre és a szociális par, eh, partnerek bevonására megerősítendő a felekkel, a szereplőkkel, a nemzeti partnerekkel is a párbeszédet azért, hogy a nemzeti ownershipot megerősítsük. A bizottság a demokratikus um, párbeszédet nagyon fontosnak tartja, ilyen módon ezt a rendszeres uh, eszmecserét önökkel. A tagállamokkal is, Rendszeres párbeszédben vagyunk annak érdekében, hogy vagyok én és biztos társaim is, hogy ezt a demokratikus párbeszédet folytassuk, a legfontosabb reformokat határozzuk meg, illetve a teendőket a következő időszakra. Ajánlásaink speciális gazdasági és szociális kontextusban jelennek meg. Európa gazdasága az elmúlt évtizedben a leggyorsabb fejlődést mutatja be biztos, bár kicsit lassabb fejlődési tempót biztosít a jövő év is, beruházások nőnek, a gazdaság növekszik. A makrogazdasági egyensúly javult, de ugyanakkor a közkéz eladósodása és a magáneladósodás, illetve a rosszul teljesű hitelek problémát jelentenek egy-két tagállamban. Ráadásul a világ pénzpiacok volatilissá váltak, és a kereskedelmi védővámok rendszeres nyugtalanító. Ilyen módon a szak, ráadásul az egyes országok és szakpolitikák között sem mindegy mutatkozik egyensúly. Ezért nagyon fontos az, hogy a jelenlegi jó időszakokat feltá, felhasználjuk arra, hogy felkészüljünk a nehéz időszakokra, strukturális reformokat kell végrehajtani, strukturális gyengeségekkel megerősítésére, áthidalására, pénzügyi pufferek kialakítására, sok országnak a biznisz környezetét kell javítani, és a termékes szolgáltatások piacát meg kell nyitni. Javasoljuk a be, köz, az állami beruházások megerősítését, további erőfeszítéseket kell tenni munkaerőpiacok modernizálására. Több országtól azt kérjük, hogy a egészségügyi és nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát növeljék meg, hiszen egyre előrősödik a lakosság, és ennek komoly fiskális kihatása van minden tagállamban. További erőfeszítéseket kell tenni az oktatási rendszer képítésében, a szakképzési rendszer képítésében, az élethosszig való tanulás megteremtésében, tehát egy sor oktatás és szociális kihívás előtt áll, állunk közös uh, célunk, hogy ellenálló gazdaságokat teremtsünk meg, ami az egyik országban történhet, kihathat a másik országra, és ezért a tagállamokat jobban akarjuk támogatni a reformok végrehajtása tekintetében, annak érdekében, hogy inkluzívabb, versenyképesebb, erősebb gazdaságokat teremtsünk meg. A strukturális reform uh, támogatási program költségvetése is ezt szolgálja, 2020-ig, illetve 2020 utáni időszakban is új pénzeszközök megteremtésére teszünk javaslatot. A bizottság ezen felül a stabilitási és növekedési paktum reformjára is javaslatot tett, ezt a tanács múlt héten elfogadta. Ez a stabilitási és növekedési paktum rugalmasságára tett javaslatot. A szélsőséges deficit eljárást Franciaországgal szemben beszüntették, hiszen a 3% alá állították be a deficitet, és reméljük, hogy ez fenntartható marad. Egyetlen tagállam Spanyolországra vonatkozik még 2011-ben pedig 21 országra vonatkozott ez a deficit eljárás. Spanyolország is egy olyan eljárást fogadott el, tervet fogadott el, amely reálisra teszi, hogy csökkentik a deficitet. Tegnap a kollégium a német költségvetési tervet áttekintette és megállapította, hogy ez megfelel a stabilitás és növekedési patnak, paktumnak. Belgium és Olaszország adósság kritériumai tekintetében nem szendíkszunk az adóság alapú excessív deficit eljárást inteni két ország ellen, Románia és um, Magyarország tekintetében megfontolódott ez az eljárás. A két éves um, konvergencia kritériumokat vizsgáló programunkat is folytatjuk, illetve megvizsgáljuk az EU jognak való megfelelés uh, fokát. A megvizsgált hét ország egyike sem teljesíti a teljes egészében a feltételeket. Horvátország és, és Bulgária nominális konvergencia kritériumokat teljesíti, ezért beléphetnek az átváltási mechanizmusban a horvátországi jogszabályok az eurózóna tekintetében teljesen kompatibilisek az eurózónáival. A gazdaság és monetáris unióban, ahol a gazdasági és szociális politikák együttműködése nem opció, nem kényszer, hanem az összekapcsolt nemzetgazdaságokból eredő logikai szükségszerűség. Éppen ezért csak akkor érhetünk el jó eredményeket, hogyha minden tagállam elkötelezi magát a reform mellett. Köszönöm. Uh, okay. Uh, thank you. Shall we give the floor immediately? Köszönöm szépen. Akkor most meg is adjuk a szót Tyson asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves európai parlamenti képviselők. Ahogy Váldis említette, a gazdaság nagyon gyorsan növekszik, évtizedek óta a leggyorsabb növekedést látjuk. Most lehetőség van arra, hogy fenntartható inkluzív és hosszú távú növekedés alapjait helyezzük le. Emellett megfelelő pufferzónákra van szükség, főleg ami a gazdaság és szociális hatásokat illeti erősebb szociális Európára van szükség. Körülbelül 380 millió ember van foglalkoztatásban. Általánosságban a munkanélküliség 7,1%, és a válság előtti szintre kezd csökkenni. A tagállamok számos intézkedést, reformot bevezettek az elmúlt időszakban, ez kezd gyümölcsöt hozni. Még az, mindazonáltal azt kell mondjunk, hogy nem el, részesülnek a növekedés előnyeiből egyformán minden, mindenütt. Egyes régiókban eh, még mindig nagyon magas a munkanélküliség, 21-17 százalék Spanyolország, Görögország, egyes országokban, egyes régiókban és egyes csoportokban, például egyes tagállamokban a fiatalok körében. A, a, az egyenlőtlenség egy kicsit magasabb még mindig, mint a válság előtt, de az elmúlt évtizedben azonban stabil volt, és egyes tagállam, tagállamokban 2010 óta azonban növekedést mutat ez. Aztán eh, sokan vannak, 23 eh, eh, százalék az, akit fenyeget a szegénység. Ennek a trendnek a növekedő volta, ez megállt, de a 2020-as célunk eléréséhez még nagyon sokat kell tennünk. Egyes tagállamokban 2010 óta növekedett a szegénységnek kitette emberek száma, vagy azáltal veszélyeztetettek száma. Erősíteni kell tehát a reform törekvéseket, és nem csak a gazdasági és munkahelyteremtési növekedésre kell koncentrálnunk, hanem arra is, hogy a szegénység ellen küzdjünk, az egyensúlytalanság ellen küzdjünk, és elérjük a szociális mobilitást. A szociális jogok segítenek bennünket abban, hogy közeledjünk a szociális Európához, a pillér struktúra meghatározó az ajánlások során. A foglalkoztatás, az oktatás és a szociális kérdésekre való koncentrálás azt teszi lehetővé, hogy a tagállamokkal e, együtt biztosítsuk azt, hogy a gazdasági előrelépés a szociális előrelépéssel kéz a kézben jár. Néhány fontos dolog, amit az idei eh, gyakorlatban megállapítottuk, a technológiai fejlődés gyors üteme azt követeli, hogy eh, minél gyorsabban a munkavállalók eh, képezzék magukat, a képzés, képzésüket napra készé A minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés hosszú távú negatív hatásokkal lehet az egyének problémáira, és hosszú távú hatással lehet a szociális kohézióra, és a hosszú távú prosperitásra is. A munkára való integráció nagyon fontos az társadalomban való részvétel érdekében. Nagyon sok ember eh, kap erre lehetőséget, azon vannak nagyon sabáz, sebezhető eh, csoportok, a fogyatékossággal élők, a romák, a migráns eh, háttérrel rendelkezők túl sok hátrányjal néznek szembe. Emellett a nők és a férfiak egyenlősége is nagyon fontos. Eh, az, hogy valaki családot alapít, ez nem szabad, hogy eh, a munka eh, vagy a karrierjét veszélyeztesse, a családi életet, az ápolást, a gondozást, összeegyeztetni a munkával elengedhetetlen, és a nőket jobban kell kompenzálni. Emellett azt is elmondtuk, hogy az utolsó plafont át kell törni, de a nemek közötti egyenlőség ben még nagyon sok tennivalónk van. A szociális helyzet javul sok tagállamban, Azonban elég magas a jövedelmem közötti egyenlőtlenség, a szegénység csökkentésére nagyobb figyelmet kell fordítani számos tagállamban. Nem csak költségvetés kérdése ez, hanem az eredményekre kell koncentrálni, tehát a bevonás, az inkluzivitás, a szociális védelem. Ez azt jelenti, hogy mind biztosítsuk mindenkinek a jó minőségű és megfizethető egészségbiztosításhoz való hozzáférést. Végül pedig elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm az európai parlamenti képviselőknek, hogy a foglalkoztatás iránymutatásokhoz hozzájárultak, az EBSCO múlt heti találkozóján volt erről szó, és köszönöm, hogy támogatták a végső kompromisszumos szöveget is, illetve segítettek ennek kidolgozásában, hiszen ez a tisztességes munkakörülmények, a szociális védelem, a munkaerőpiachoz való hozzáférés és az inkluzió kulcsszavaira épül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most várjuk a kérdéseket a biztosoknak. Másfél perc minden hozzászólónak, és 8 percet tudok adni a biztosoknak. Néppárttal kezdjük. Foglalkoztatási bizottság néppárti tagjával, Krisztof Hedbánnal. Tessék! Köszönöm szépen. Itt van, itt van. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Lengyelő szeretnék beszélni. Kérem, használják a fejhallgatójukat. Szanowna pani komisarz, panie przewodniczący, Tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, látjuk, hogy az európai gazdaság egyre jobban alakul. A költségvetés, a közköltségvetés, a beruházások jobb szinten vannak, de az, hogy kevesebb a munkanélküliség, ez magában nem elegendő a munkanélküliség a fiatalok körében illetve a foglalkoztatottak szegénysége, illetve a munkahatékonyság, a nyugdíj problémák, a szociális védelem, az egészségvédelem további megoldásokat követelnek. Integrált munkaerőpiacot kell létrehozni magas szintű foglalkoztatással mindenki számára, a hátrányos helyzetű csoportok számára. Ezért is tagállami reformok nagyon fontosak, és ezek során arra kell odafigyelni, hogy ne a prekárius munkavégzési formát favorizálják, hanem a tisztességes munkavégzési formát. A digitalizáció is egy fontos téma, a munkavállalóknak megfelelő képességekkel kell rendelkezniük, ezért az élethosszig tartó tanulásnak van jövője. Aztán a munkamobilitást is erősíteni kell. Jobb egyensúlyra van szükség a munka e, végzés és a magánélet között. Rugalmas munkaidőre van szüksége mellett, jobb e, szülői szabadsági rendszerre, és jobb e, gyermekellátásra. A tagállamoknak készített ajánlások, ezek jók, de ezeket nem hajtják végre megfelelően. Az európai szemeszter kezdete óta a végrehajtás csak 9%-ot ért el. Sok tagállam egyáltalán nem foglalkozik ezekkel az ajánlásokkal, egyáltalán nem hagyja ezeket végre, ez nagy hátrány, Ezért az én kérdésem a következő. Miért nem hajtják végre a tagállamok megfelelően az ajánlásokat, és mit szeretne tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy meggyőzze a tagállamokat, hogy figyeljenek erre oda jobban? Köszönöm szépen, most megadom a szót Fandenkandelár úrnak a néppárt részéről, az Ekomból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, biztos úr, biztos asszony. Két kérdésem van a gazdasággal kapcsolatban. Az egyik Moszkovici biztoshoz szól, aki nincs itt. Ezért Dombrovszki úrnak teszem fel az adókérdést. Az első kérdésem a költségvetési állásponttal kap, ö, kapcsolatos. A 2019-es költségvetési eh, álláspontról van szó. Kérdezem, eh, hogy a valamennyire korlátozott költségvetési lehetőségek értékeléssel egyetért el a bizottság. Ez az én kérdésem. Mi a helyzet, hogyha most inkább expanszívabb politikából restriktívebb politikára térünk rá, hogy kell ezt értékelni? Második kérdésem az adósságokról szól, az adóról szól, az adóról szól, az agresszív adó tervezésről. 2014 óta az éves növekedési elemzés azt mutatja, hogy az tervezést és az adócsalást együtt kell kezelni. Most először született egy, egy ajánlás az agresszív adótervezéssel kapcsolatban, és örülök, hogy a bizottság egy integrált megközelítést javasolt, de a probléma a következő. A tagállami magatartás kódex, kódex csoport ö, koordinációjában pontosan ez hiányzik. Kérdezem, hogy a két dolog összefut-e, vagy azt gondolják-e, hogy a munka, hogy a magatartás kódex csoport munkája nem megy elég messze, és ezért kell a bizottságnak is aktívan fellépni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tamrovszki úr, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, Számos terület fölmerült szociális kérdésekkel kapcsolatban. Én a végrehajtásra koncentrálnék, az ország specifikus ajánlások végrehajtására. Valóban, ahogy említettem, a végrehajtás területén alacsony tagállamok, illetve hát kül eltérő tagállamok között és policy területek között is korlátozott, illetve kis előrelépésre le, le, eh, eh, bukkantunk az országspecifikus eh, ajánlások végrehajtásában. Tehát nincs előrelépés, korlátozott előrelépés, nagyobb előrelépés, teljes implementáció, tehát különböző fázisok vannak, hát ebben lehet még javulni. Hogyan lehet ezt biztosítani? Először is fontos, hogy az ajánlásokat magukénak érezzék a tagállamok, és az Európai Szemeszter programjait. Ezért az Európai Bizottság tagállamokkal, nemzeti parlamentekkel, szociális partnerekkel együttműködik annak érdekében, hogy az európai szemeszterről és az országspecifikus javaslatokról, ajánlásokról egyeztessen hogy jobban tudjuk értékelni a kihívásokat, és precízebben tudjunk javaslatokat tenni. A másik dolog, ami a következő multi, több éves pénzügyi keretre vonatkozik, ami azt illeti, hogy egy szorosabb kapcsolatot hozzunk létre az ország specifikus ajánlások és a rendelkezésre álló európai források között. Itt strukturális beruházási alapok merülnek fel, új reformtámogatási programok, amelyeket javaslunk 25 millió euróval, a tagállamokkal meg akarunk állapodni bizonyos reform eh, csomagokban, és pénzügyi ösztönzőket akarunk adni nekik a reformok végrehajtásához. Természetesen az első referencia az európai szemeszter és az országspecifikus ajánlások. Aztán a másik dolog, a másik kérdés, az eurozóna költségvetése, valóban az európai fiscal award kapcsolatban is egyeztettünk, a valamennyire korlátozott költségvetési politikához való eljutáshoz. Úgy látjuk, hogy a gazdaság kezd növekedni, illetve a hatodik éve növekszik, és elmondhatjuk, hogy elég jó gazdasági időket élünk, úgyhogy fontos, hogy fiskális puffereket eh, hozzunk létre, csökkentsük az adósságot, hogy a következő negatív trendre felkészüljünk. Természetesen értjük és megértjük az Európai Fiscal Board ezen javaslatát, ami a bizottság saját döntését illeti, ezek még nem születtek meg, ezek az őszi európai szemeszteri ciklus részét képezik majd. Az utolsó kérdés, ami az agresszív adótervezést illeti, és hogy ez miért nem része az európai szemeszternek, az agresszív adótervezés számos tagállam, hét tagállam ország specifikus jelentésébe belevettük, mert az európai eh, szemeszter eh, a nemzeti költségvetés és makrogazdasági politikák eh, koordinációját jelenti. Az adózás mindig az európai szemeszter része volt, Az agresszív adótervezés elleni harc a gazdaság és szociális agendánk részét képezi az EU-ban is, hiszen az adó elkerülés a tisztességes versenyt akadályozza, a szociális kapcsolatokat aláássa és határon átnyúló hatása van. Ebből a szempontból teljesen világos, hogy az adózással foglalkozni és az agresszív, szemeszte, agresszív adótervezéssel foglalkozni, e, ez részét képezi az európai szemeszternek. Maria Arena, köszönöm szépen! A szociáldemokrata frakció az ország specifikus ajánlásokban látja, hogy milyen fontos témák merülnek fel, szociális témák repülnek fel, és ennek örülünk, de hadd mondjuk el, hogy a szemeszter továbbra is a gazdasági és költségvetési témákra koncentrál, és nem annyira a szociális dimenzióra. Azt hiszem, hogy még mindig ugyan ebben a sémában vagyunk, a strukturális reformokról beszélünk, amelyek kontraproduktívak lehetnek a szociális célkitűzésekkel kapcsolatban. Ami a rugalmasságot illeti a munka e, erőpiacon, e, lehet, hogy egy strukturális reformot vezetünk be, ami rugalmasabbá teszi a munkavállalást, de ennek nagyon negatív hatása lehet egyes munkavállalók sebezhetőségére. A bizottságnak feltett kérdésekre szeretnék kitérni. Az első kérdés, hogyan értékelik a strukturális reformokat a szó, szociális tengerrel helyezve a hangsúlyt. Hogyan csökkentették a reformoktól, ezekkel a reformokkal a függést? Hogyan javították a hozzáférést például az egészségügyi ellátáshoz? Csökkentették-e az egészség költségeit? hozzáfér minden munkavállaló a hatékony és jó egészségügyi ellátáshoz. Tehát ezeket a reformokat hogyan értékelik szociális dimenzióból. A második dolog, a pénzügyi stabilizáció költségeit már a munkavállalók és a sebezhető csoportok fizetik meg, és elmondhatjuk, hogy legkevésbé a bankok, pénzügyi intézmények fizetik ezt meg. E, a pénzügyi stabilitás költségeiről kapunk-e értékelést, és azt, hogy ezt kifizette meg? Mert hogy azt gondoljuk, hogy van manapság egy európai eh, hát rossz érzés, ez a rossz érzés, ez a munkavállalóktól jön, akik nagyon, akik nagyon drágán fizették meg ezt a stabilitási eh, árát, egyre kevesebb munkahely van Európában, és ezek egyre rosszabb minőségűek, úgyhogy eh, ezzel is szembe kellene nézni. Ön beszélt a növekedési eredményekről, ezek pozitívak a növekedés tekintetében, de ha megnézzük specifikusabban, pontosabban az országonkérti eh, mm, ajánlást, jó lenne regionális szintre is kiterjeszteni ezt. Bizonyos ágazatokban az egyenlőtlenség növekedette, a gyermekek szegénysége, eh, a szociális segítségtől való függés növekedette, illetve a szociális párbeszéd hogyan alakul. Erre is szeretnénk választ kapni az Európai Bizottságtól, és nem csak egy általános megközelítést, hogy jaj, minden jobb, a növekedési mutatók sokkal jobbak. Általánosságban nagyon jól tudjuk, hogy mind a mai napig vannak nagyon súlyos nehézségek, ezekkel szembe kell nézni. Thank you. I think we'll start at least. Köszönöm szépen. Akkor most talán Tyson asszonynal kezdjük. Kérem, hogy eh, válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Hollandul fogok válaszolni, hiszen az Európai Parlamentben oly kiváló a tolmácsolás. Köszönöm szépen. Nos, eh, én azt gondolom, hogy ezek, a, ezek az eszmecserék mindig nagyon eh, hasznosak, és azt gondolom, hogy a, 2018-as szemeszter volt a legszociálisabb, és mióta elkezdtük ezt a parlamenti ciklust, azt gondolom, hogy a szociális témákban nagyon komoly előrelépés történt. Nézzük a strukturális kérdéseket a szociális pillért, ugye együtt dolgoztuk ki, ennek három al része van. És teljes mértékben megjelenik ez az ország specifikus ajánlásokban is. És azt gondolom, hogy ezek az ajánlások nagyon nagy mértékben a szociális eredményjelző tábla, eredménytábla összefoglalásából és az ott látható dolgokból erednek, tehát azon alapul az egész. Nagyon fontos még a finanszírozás fenntarthatósága, illetve folytonossága. Valdis beszélt arról, hogy 2014-hez képest itt is van előrelépés, 2017-ben is például az adósság eladósodás kérdés, illetve a deficit kérdés is jó volt, de csak akkor tudunk bármit is tenni, hogyha az államháztartás megfelelően stabil, enélkül nem megy, mert akkor majd egyszer később kell kifizetni a számlát. Tehát pénzügyi stabilitás, ez nagyon fontos, és azt is tudjuk, hogy egy eurót csak egyszer lehet elkölteni. Nagyon fontos tehát a, a, köl, a költségeknek a minőségét, tehát a pénz elköltésének a módját is figyelembe venni, és ezt nyilván nem az Európai Bizottság fogja eldönteni, hanem a tagállamok. Az oktatásban, a szociális kérdésekben és máshol is még vannak nagyon súlyos problémák, ezt mi is tudjuk, nem egyforma a problémák mértéke a különböző tagállamokban, ezt pontosan tudjuk, de rámutatunk ezekre a problémákra. Nagyon fontos az, hogy a szociális partnerekkel meglegyen a párbeszéd, a civil társadalommal, illetve a kormányjal is, ez is egy párbeszéd, de ez tagállami hatáskör. Csak arra tudjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy tegyék a dolgukat a strukturális alapokkal és egyéb finanszírozás segítségével. Az oktatásban máshol is a reformokat megpróbáljuk ilyen módon elősegíteni, és egyébként nem elszigetelten dolgozunk, hanem együttműködünk a tanácsadó szervekkel, a tagállamokkal, vannak olyan programok, amelyeket az Európai Unió szponzorál. A cél az természetesen, hogy a oktatást javítsuk, és ezen keresztül javítsuk a foglalkoztatási piachoz való hozzáférést. Mindenképpen növekedésre van szükség, gazdasági növekedésre, fenntartható módon, de ezt inkluzívan kell végrehajtani nem szabad magunk mögé, hagy, mögött hagyni azokat a személyeket, akik ki, akik ki vannak szolgáltatva. Ott vannak például a migránsok, a második, harmadik generációs migránsok, a fogyatékossággal élők. Nem szabad őket sem kirekeszteni, sem az oktatásból, sem pedig a munkaerőpiacból. Nos, mi megpróbáljuk elérni azt, hogy mindenki figyeljen ezekre, ezekre a kérdésekre, próbálunk mindenkivel együtt működni, így jönnek létre az ország specifikus ajánlásokat, ajánlások, amiket egyébként tiszteletben tartanak, és erre próbálnak reagálni a tagállamok. Nos, éves alapon dolgozunk, az egészségügy és az oktatás mind olyan témák, ahol egy kicsit várni kell arra, hogy az eredményeket lássuk, nem lehet rövid távon gondolkodni, és én szerintem szükség van az összes elemre, tehát a párbeszédre, a szemeszterre, az országspecifikus ajánlásokra. Mindenre nagy szükség van, természetesen még sok mindent kell megtennünk, de sok minden történt is, és ezt alá kell húznom. Thank you. Köszönöm szépen. Del Wilson következik. Parancsoljon. Köszönöm. Ők Payet képviselem most, Sajnos lekéste a vonatát, francia fogok beszélni. Tisztelt biztos asszony, tisztelt biztos úr! Örülök annak, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament március 14-i ajánlására, illetve javaslatára reagál, és örülünk annak, hogy a gazdaság politikai kérdéseket összekapcsolja a szociális kérdésekkel. Úgy gondolom, hogy a szociális jogok, illetve a, a különböző és illetve a, a különböző készségek elsajátításával kapcsolatban még sok mindent kell tenni. Na, sajnos a szociális egyenlőtlenség, illetve igazság, igazságtalanság nagyon nagy, itt is sokat kell tennünk. Ott van a ott van például a fizetések közötti nagy különbség, ott vannak a szegény munkavállalók, illetve ott vannak a nem méltányos körülmények között történő munkák. Nos, azt gondolom, hogy valamilyen módon valamit tennünk kell a fizetések emeléséért, ez, illetve egy javaslat, ezt a központi bank elnöke is támogatja. Szerintem ez nagyon sokat tehetne a gazdaság fellendítéséért. Például a munkavállalók által elvállalt terheket csökkentése is sokat tehetne. Így azt gondolom, hogy a szociális dömping ellen is tehetnénk valamit, illetve az egyenlőtlenségek ellen is küzdhetnénk, és ez azt gondolom, hogy nagyon jót tenne a tagállamok közötti különbségeknek is. Szerintem erre vonatkozóan mindenképpen konkrét lépésekre van szükség a bizottság részéről. Aztán kohéziós alapok a következő témám. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy nagyra törő stratégiánk. Prioritásnak kell, prioritás kell, hogy maradjon ez a következő több éves pénzügyi tervben. Kár, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a európai szemeszternek, illetve a gazdasági kormányzásnak rendeli alá ezeket az alapokat. Az Európai Bizottság szerintem saját dinamikával kéne rendelkezni a kohozés alapoknak, és ezt nem szabad más feltételekhez kötni. Ez felel meg ugyanis a helyi és regionális önkormányzatok megfelelő figyelembevételének, ennek a logikának. Az európai az európai szemeszter, illetve a kohéziós politika közötti kapcsolat szerintem lehetővé teszi azt, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, illetve hogy a egyenlőtlenségeket csökkentsük. Köszönöm szépen. Dombrovski szúr következik. Nos, beszéltünk a szemeszter szociális dimenziójáról. Szerintem az erre vonatkozó kérdéseket kiválóan megválaszolta már biztos asszony. Tehát a szociális dimenzió megerősítésén dolgozunk, és az európai szociális pillért, szociális jogok pillérét is szeretnénk a szemeszterbe valamilyen módon integrálni. Egyébként az ajánlások egyharmada szociális és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozik. Említették, hogy a fizetések nem egyenlőek, nem egyenlőek a munkafeltételek sem. A szoci- az európai szociális jogok pillérében erre vonatkozóan nekünk is vannak különböző kezdeményezéseink, például a mindenkit megillető szociális védelem, ez azt jelenti, hogy az atipikus az atipikus szerződésekre, illetve más típusú szerződésekre is kiterjesztenénk a szociális védelmet. Aztán vannak kezdeményezéseink a munka és a magánélethez való jog összeegyeztetésére vonatkozóan, illetve más olyan kezdeményezésünk van, is vannak, amelyek e, most először jelentek meg. Nem csupán az európai szemeszter szól erről, hanem van a konkrét jogalkotási kezdeményezéseink, amelyek foglalkoztatás és szociális kérdésekkel foglalkoznak. Aztán kohéziós politika, és hogyan kapcsolódik mindez az európai szemeszterhez. A következő MFF-re vonatkozóan az a javaslatunk, ez a javaslatunk. Kérdés, hogy az EU-s finanszírozás és így a kohéziós politika hogyan képes az európai szemeszter során megállapított kihívásokra választ talán, és ide tartoznak az ország specifikus ajánlások is. Ezek kihívások megválaszolására ugyanis beruházásra van szüksége a tagállamoknak. Ezt a kapcsolatot kívánjuk tehát megerősíteni. Jó lenne, ha a kohéziós szakpolitikának lennének konkrét céljai, például a kohéziós alapoknál infrastruktúráról, energiáról, keres, környezetvédelmi infrastruktúráról van szó. Az európai szemeszter ilyen szempontból valamilyen módon azért mégiscsak korlátozottabb. Itt alapvetően beruházási, a kohézióban beruházásról van szó, mi viszont itt a szemeszteren belül fiskális politikáról és egyéb kérdésekről beszélünk. Aztán kohézióval kapcsolatban még a szociális alap, vagy a szociális alap plusz részesedését megnöveltük, tehát több alapot csoportosítottunk, és így sokkal harmonizáltabban és több szinergia kialakításával tudunk fellépni szociális kérdésekben, a kohéziós politikán belül. A következő MFF-ben tehát a kohéziós politikának a szociális része mindenképpen meg fog növekedni. You're running. Köszönöm szépen. Kezdünk kifutni az időből. Éppen ezért az elejétől kezdve voltak éppen így kellett volna dolgozni, hogy tömbökben dolgozunk, több kérdést gyűjtünk össze, és így hallgatjuk meg a választ. Az ECR foglalkoztatási szakbizottsági képviselője, McIntyre asszony. Másfél perc, tessék. McIntyre asszony. Nagyon jó hír, hogy a foglalkoztatási szintek nőttek egész Európában. Az Egyesült Királyságban a számadatok azt mutatják, hogy rekordszámú ember rendelkezik munkával, és a munkanélküliség pedig az elmúlt 40 év legalacsonyabb szintjén van. Gyorsabban nőnek a jövedelmek, mint az árak, ez is jó hír, de még van mit tennünk. Jó hír az is, hogy a fogyatékkal élő emberek száma 830 ezerrel nőtt, akik munkába kerültek, nem a fogyatékkal élők száma, hanem akik munkát találtak az elmúlt négy évben. Az etnikai kisebbségi csoportok integrációiról beszéltünk, és az Egyesült Királyságban ezen csoportok tagjai több mint egy millióan találtak munkát az elmúlt tíz évben. Ezért tehát kíváncsi vállom az Egyesült Királyságra vonatkozó CSR-t, amely a szakképzettséggel, foglalkozik, illetve kihangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a meglévő képzettségeket upskilloljuk, tehát modernizálják az emberek a képzettségüket, hiszen azt, de ugyanakkor azt látjuk az Egyesült Királyságban és máshol is, hogy az alapképzettségek tekintetében nem rendelkezünk eh, elég eh, képzett emberrel a mérnöki szakmák, a tervező munkálatok, a matematikai Három percet kaptam, nem. Azt mondták, hogy az Ekon és az Empel nevében. Igen, igen, akkor három percet kap elnézést, kérek, mondja az elnök. Tehát akkor folytatom. Az én hazámban több mint 800 ezer uh, képzési hely üres. Ezért úgy gondolom, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatalok ezeket nem is képzési helyeket, ezeket a munkahelyeket be tudják tölteni. Nem tudom, hogy a bizottság ugyanakkor a vállalkozói képességekre is figyel. E tudjuk, hogy az új munkahelyek 80%-a a kis és középvállalatoktól származik. Kérem, hogy ezt is méri a bizottság. Ön beszélt az egyenlőtlenségről Nos, a gender pay gap, a nemek közötti fizetési egyenlőtlenség jelenségére kérdezek rá, a bizottság mennyire követi ezt nyomom. Az Egyesült Királyság, tudom, más országok is elkötelezettek annak érdekében, hogy csökkentse ezt a fizetési különbséget, 9,7% ez, alacsonyabb, mint valaha, de ugyanakkor nem nyughatunk ha egész addig, amíg ezt nem haladjuk meg. Kérdezem, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy nyomon kövesse ezeket a fejleményeket. Köszönöm szépen először is a szakképzettségre vonatkozó kérdések. Valóban az ország specifikus ajánlásokban szerepel a szakképzés kérdése annak érdekében, hogy jobban a munkaerőpiac elvárásainak jobban megfeleljenek a fiatal munkavállalók, valamint a már meg munkavilágában lévők szakképzettségét modernizálják. Az Egyesült Királyság tesz előrelépést ezen ajánlások megvalósítása tekintetében, ugyanakkor hiányosságokat látunk, ahogy mondta ön is, a foglalkoztatási szinte rekordmagasságot ér el, de ugyanakkor az aktivitási szint még mindig alacsony, ez tehát arra utal, hogy a meglévő képzettségek nem optimálisan kerülnek felhasználásra, és bizonyos munka végzés minősége figyelmet érdemel. Az OECD adattai alapján az Egyesült Királyságban dolgozó 20 munkavállalók 25%-a csupán alacsony képzettséggel rendelkezik, ezért az upskilling és a reskilling tekintetében lépéseket kell tenni. Többek között a formális oktatás rendszerén kívüli továbbképzés és átképzés lehetőségeit hangsúlyozzuk ki az ajánlásunkban. Ami pedig a vállalkozói tudás, a vállalkozói gondolat támogatását illeti, az európai szemeszter lényege, hogy a biznisz környezetet a vállalkozások létrehozásának, bejegyzésének, megteremtésének lehetőségeit segítsük, hiszen az új vállalkozások új munkahelyeket teremtenek. Ami pedig a gender pay göpöt illeti, pay gepet illeti, ezt is nyomon követjük az európai szemeszter keretében, és azon országok, ahol a nemek közötti fizetési különbség a legmagasabb, ezeket az ország specifikus jelentés tollhegyére tűzzük ki, táblázzuk őket az ország specifikus jelentésében. Köszönöm, Karolina Tigán. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos, hogy itt van velünk az ecom A Brüggel um, agytrözt azt mondja, hogy rosszabbodott a helyzet, hogy pontosabb legyek. Vannak szélsőséges aránytalanság belévő országok, ahol az ország specifikus ajánlások alkalmazása nem megfelelő, és az alkalmazási szint az országok és a szakpolitikai területek között is különbözik és a több éves értékelés azt is mutatja, hogy a végrehajtási ö, értékek egyes országokban javulnak, egy hosszabb időszakot megvizsgálva, de az alkalmazás továbbra is nagyon gyenge. Kérdésem tehát az, hogy a bizottság hogyan biztosítja, hogy a strukturális reformokat alkalmazzák, hiszen úgy gondolom, hogy a stabil és ellenálló gazdaság a legjobb módja az új krízis elkerülésének. Második kérdésem pedig, amely összefügg az elsővel, az, hogy a Nemzeti Pénzügyi Tanácsok és az Európai Fiskális Tanács, az EFB, hogyan járulhat hozzá egy magasabb foglalkoztatási szint eléréséhez. Erike Kálbat Sabon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, alelnök úr, nagyon jó, hogy itt maradt velünk, mert különben feltenném a kérdést, hogy minek vagyunk itt. Nagyon sok kérdést akartunk föltenni, hiszen mondjuk, és Moszkovici úrnak is. Még akkor is, hogyha konkrétan beszélünk erről a szemeszterről, illetve egyről a zónáról, ennek nagyon nagy jelentősége van. Franciául szeretnék beszélni erről, de, de közben Spanyolország jelentőségéről, ami egyelőre virtuális, Moszkoviszi biztos pontosan rámutatott a problémákra, illetve Tiszen asszony is. Spanyolország kormányozhatatlan. Spanyolország e, a belső piacot elveszítette, és nagyon sok mindent elveszítette, és e, ez e, lelassítja Európát is fordul a szél, drágább a benzin, rosszabbak a lehetőségek, az egyensúlytalanság növekszik, Spanyolországot gyakorlatilag nem lehet kormányozni, ez robbanni fog, nem csak elemzésre van szükség, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Spanyolország újra része lehessen a belső piacnak, mert különben ez egész Európát szétfeszítik. Köszönöm. Thank you. So you have maximum four minutes because you use. Mm-hmm. Uh, okay. Uh, thank you very much uh, for those uh, questions. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Kezdjük az ország specifikus ajánlások végrehajtására vonatkozó kérdéssel. Nyomon követjük a végrehajtást az Európai Bizottságnál éves és több éves perspektívára kitekintve, és valóban az éves alkalmazás kevésbé árul el sokat a végrehajtásról, mint a több éves vizsgálat, hiszen időbe kerül, amíg megtervezik és végrehajtják az ajánlásokat. Az becslésünk alapján a tagállamok a múlt éves ajánlások több mint felét vagy teljes egészében, vagy jelentősen alkalmazták, de a helyzet az országok és az ágazatok között nem egyenlően van elosztva. A makrogazdasági egyensúlytalanságot mutató, vagy az excesszív deficit eljárás alatt lévő országokban a végrehajtás értelemszerűen talán lassabb, ezt a folyamatot is fel kell tehát gyorsítanunk. Mit teszünk e tekintetben? Már felvázoltam egy-két elemet, amelyekről és nem szabad elfelejtenünk, hogy ország specifikus ajánlásokról beszélünk, nem utasításokról, parancsokról. Voltak éppen párbeszédet folytatunk, és az a célunk, hogy az ország specifikus ajánlásokat az országok, vagy az eljáró hatóságok, a régiók, bárkit is érintsen, maguknak érezzék. Az európai szemeszter célja éppen az, hogy az egész szemeszter folyamat ownershipjét, az önazonosulás szintjét javítsuk. Ami pedig a pénzügyi keretet illeti, mi javasoltuk, hogy az EU finanszírozás között a kohéziós és a beruházási alap, az EFSI és az európai szemeszter céljai között a kapcsolatokat teremtsék meg. Nem lehet ezt ö, kizárólagossá tenni, a kohéziós politikának megvannak a saját céljai, de van lehetősége annak, hogy nagyobb szinergiát teremtsünk az egyes finanszírozási források és célok megteremtése között. Ami pedig a Nemzeti Pénzügyi Tanácsok, National Fiscal Council, LOC szerepét illeti, igenis van szerepük nekik. És mi pedig nyomon követjük és vizsgáljuk, hogy a nemzeti pénzügyi tanácsok hogyan működnek, illetve hogy az ő ajánlásaikat a nemzeti, illetve az európai szemeszter végrehajtása során mennyiben veszik figyelembe. Ami pedig a második kérdést és a Spanyolországra vonatkozó kérdést illeti, én nem volnék ilyen borulátó, ilyen pessimista. Spanyolország az egyik leggyorsabban növekedő nagy EU gazdaság, komoly strukturális reformokat hajtottak végre a krízis utáni időszakban, és ezek alapozták meg ezt a gazdasági növekedést. Persze még vannak feladatok, hogy nem mondjam kihívások, amelyekre választ kell adni, például ugye a makrogazdasági egyensúlytalanság valamint az állam és a magán kézeladósodása, a produktivitás növek, termelékenység növekedése még nem megnyugtató, a ifjúsági munkanélküliséget is még javítani kell, de ennek ellenére látjuk és figyelembe vettük a jelentés növekedést Spanyolország részéről a fiskális tekintetében, a pénzügyi tekintetében egy véleménytervezetet eh, állítottunk ki, amely azt mondja, hogy a spanyol költségvetési keretek a stabilitás és növekedési paktumnak nagyjából megfelelnek, és ha így haladnak tovább, akkor a túlzott deficit eljárás alól is kikerülhetnek. Kári képviselő. Köszönöm szépen, és üdvözöljük itt eh, a mi szakbizottságunkban, Azt szociális pillért most vezették be újjá, újjá, újonnan. Ne csak a profit maximalizálásra törekedjünk, hanem a szociális vállalására. Ez volt a célkitűzés, de hát az ország specifikus ajánláshoz ez kevésbé kapcsolódik. Lengyelország, Németország, Luxemburg, Málta, Olaszország, Ausztria, Szlovénia – Ezekben az országokban mindenhol azt mondták, hogy növelik a nyugdíjkorhatárt. De ezekben az országokban ugyanakkor az ifjúsági munkanélküliség túl nagy. Hogyha növeljük a nyugdíjkorhatárt, akkor még nehezebben jutnak munkához a fiatalok. Tehát egyrészt Európában meg akarjuk erősíteni a szociális pillért, a fiatalokat integrálni akarjuk a munkaerőpiacra, jó nyugdíjat is biztosítani akarunk a nyugdíjasok számára, másrészt pedig hát ilyen ajánlásokat tartalmaznak az ország specifikus ajánlások. Ez a két dolog nem illik össze. Hogyan látja ezt a kérdést? Hogyan lehet a szociális pillért jobban megjeleníteni az ország specifikus ajánlásokban? Hogyha a valóságban ilyen sívó hiányosságok mutatkoznak, akkor hogyan tudna a szociális pillér valósággá válni? Elvárhatjuk a bizottságtól, hogy szociális arcot, arcát is mutassa, és esetleg azt ajánlja végre egyszer, hogy a nyugdíjkorhatár csökkentsék, ne növeljék. Köszönöm szépen. Teri Reintke, el kellett, hogy menjem és ha más a zöldektől nem kéri a e szót, akkor papadi modis képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Biztos úr, egy kérdésem van. Illetve több kérdésem az első. Görögország, az én hazám, úgy tűnik, hogy végleg sikerül, hogy kikerüljön a harmadik kiigazítási program hatája alól, és kérdezem, hogy um, hogyan értékeli a megállapodások csomagját, amelyet um, az Euró csoport uh, fogadott el múlt héten. Hogyan értékeli ezt a csomagot? Második kérdésem pedig a következő. hogyan ítéli meg? Az eurozóna miért halogatja újton újra azokat a változásokat, a változások meghozatalát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megerősítsék a zónát és felkészüljünk egy jövendőbeli krízisre. Igaz, hogy az eurozóna ma erősebb, mint volt 8 évvel ezelőtt, de még nem elég erős ahhoz, hogy egy új krízissel szembenézzen. Egy csomó javaslatot tettek e tekintetben, hogy hogyan lehet a bankuniót kiteljesíteni, hogyan lehet az európai betét garancia rendszert megerősíteni, az ESM rendszerét, mi több egy európai pénzügyi alapot kiépíteni, hogyan lehet az Európai Parlamentnek nagyobb ellenőrzési lehetőségét biztosítani, hozzá lehet az, az aszimmetrikus okokról jobban felkészíteni, hát ezt mindig halogatják, halogatják, ráérünk arra még hozzáállással. Kérdezem, hogy a, ráadásul a csúcsok következtetéseiben erről nincs szó. Kérdezem tehát, miért halogatják ezeket a szükséges nem, reformokat, miért tétlenkednek e tekintetben? Köszönöm. Alelnök úr. Uh, okay, uh, first... Jó, akkor... Ami a szociális pillér és az ország specifikus ajánlások összefüggéseit illeti, összekapcsolódását nyilván Marian is ebbe bele fog menni. Úgyhogy én főleg arra a kérdésre fogok válaszolni, amit a nyugdíjakkal, nyugdíjkorhatárral és a munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban feltettek. Itt mindig egyensúlyra kell törekedni. Teljesen világ, világos, hogy ahogy egyre öregszik a népesség, a hosszú távú fenntarthatóság, a nyugdíjrendszer, az egészségügyi rendszer hosszú távú fenntarthatósága felmerül. Egyre kevesebb munkaképes korú munkavállaló van, akik a nyugdíjasokat ellátják. Tíz évvel ezelőtt négy a kettőhöz volt az arány, 2006-ban kettő az egyhez. Két két munkaképes korú támogat egy nyugdíjast, ezt nyilván fel kell vetni, Az európai szemeszterben nagyon fontos, hogy az élet, várható élettartam, illetve a nyugdíjkorhatár kérdéseit konkrétan megvizsgáljuk, és a minél szélesebb körű munkára piaci részvétel lehetőségeit, ahhoz, hogy biztosítsuk a szociális modellünket. A Görögországgal kapcsolatos kérdés, nos, ez valóban egy nagy fontos előrelépés és eredmény. Görögország kilép a programból, ennek nagyon örülünk. Május, illetve július 21-én született meg ez a döntés. Itt nagyon fontos elemeket látok ebben, ami Görögországot illeti. Az egyik, az az, hogy nagyon fontos, hogy a program utáni fiskális lehetőségek megmaradjanak, illetve e, az ütemterv megmaradjon, hogy biztosítsuk Görögország részvételét a piacokban, piacokon, pénzügypiacokon, hiszen Görögország most visszatér a pénzügypiaci finanszírozáshoz. Aztán e, még egy fontos dolog, az EFSF kölcsönök lejárta és felmerül, és lehetővé kell tenni Görögország számára, hogy fokozatosan visszatérjen a piacra. Az éveken át nyújtott programok kiosztásával kapcsolatban középtávon a 2022-ig a GDP surplus 3,5%-áról van szó, aztán van itt egy kötelezettségvállalás, eurocsoport és eurozóna kötelezettségvállalás, hogy monitorozzák a helyzetet, és ha szükség van erre, akkor további kiigazításokra kerítsenek sort. Aztán emellett itt van még egy utolsó 15 milliárd eurós transz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a készpénz puffert biztosítsuk Görögországnak, hogy szépen lassan vissza tudjon térni a pénzügyi piacokra. Görögországban, tehát ez valóban egy nagyon nagy előrelépés, a görög gazdaság visszakapta a pénzügyi stabilitását, visszaállította a pénzügyi stabilitását, és én azt várom, hogy ezzel a görög gazdaság még pozitív meglepetéseket tartogat. Ami az EMU-t illeti, az EMU agenda elmélyítését. Nos, nem mennék elébe az Euró Summit következtetéseknek, ez erre éppen most kerül sor, de azért van néhány megjegyzésem látjuk, hogy nagyobb az előrelépés a bankunió oldalon, ahol is bizonyos konkrét lépéseket és elemeket várunk, ami a Single Resolution Fundra vonatkozik. Az euró csoport már a fő design elemeket, a backstop fő design elemeit bemutatta. Az Európai Bizottság oldaláról azt mondanám, hogy nincs olyan nagy előrelépés az biztosítási területen. Nagyon jó lett volna nagyobb előrelépést elérni, de elég nagy volt, nagy volt az ellentmondás. És ami a fiskális oldalt illeti, valóban itt van ez a francia-német kezdeményezés az eurozóna költségvetéssel kapcsolatban. Az Európai Bizottság nem nyújtott be külön költségvetést, de olyan elemeket nyújtottunk be, amelyek fontosak a következő több éves pénzügyi keret szempontjából. Reform, támogatási program, európai beruházási támogatási program, Azt gondoljuk, hogy ezek az elemek összeegyeztethetők a francia-német kezdeményezéssel is, és más tagállamok kezdeményezéseivel is, hiszen úgy tűnik, hogy ugyanabban az irányba haladnak, további e, Európa is e, sok e, csillapító eszközei lehetnek ennek. A mi a pénzügyi vitát illeti, ezt inkább az MFF keretében tudom elképzelni, hiszen e, ez ennek a megfelelő helye. Ennyiben hagynám, talán majd Marian kitér a szociális kérdésekre. Nagyon röviden, köszönöm szépen, elnök úr. Azt várják tőlem, hogy a szociális scoreboard, a pillérek és a szemeszter közötti összefüggést vázolja. Mit mondhatok ezzel kapcsolatban? Először is, ami a pillért illeti, közösen elköteleztük magunkat emellett, 20 értéket, elvet tartalmaz ez. De természetesen, hogyha tudni szeretnék, hogy milyen eredményekre jutunk, akkor ezt mérni kell. Ehhez van a szociális scoreboard. Hogyha megnézzük az országspecifikus ajánlásokat, és az összes gyakorlatot a szemeszterben, akkor látják, hogy az európai szociális jogok pillérét meg mind a három fő területét lefedi ez. Az oktatáshoz való hozzáférés, képzéshez való hozzáférés, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, jó munkakörülmények, és szociális szolgáltatások és szociális védelem mindenki számára. Hogyha megnézik az ország jelentéseket és az, az ország specifikus ajánlásokat, a, szko- a szociális eredménytábla van ezekre hatással, persze nincsen ez között mechanikus összekapcsolódás. Ez nem úgy van, hogy az eredménytábla pontjai egy egyben megtalálhatók a jelentésben is, ezt inkább egy screening eszköznek tekintjük, ez a, a tagállamok szélesebb körű értékelésére szolgál. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a tagállamokban, eh, ahhoz fontos az is, hogy tudjuk, hogy milyen messze van a tagállam az adott célkitűzés elérésétől, ebben segít az eredménytábla. Eh, és a tagállamok helyzetét össze tudjuk hasonlítani, a teljesítményüket, jó irányba haladnak el, vagy rossz irányba, ki a legjobb eh, teljesítő, ki az, aki nem annyira jól teljesít, és azt gondolom, hogy minden esetre ez egy jó eszköz, ez segít nekünk, hiszen látjuk az eredményeket, és így az európai szemeszter egy gyakorlat, ami nem csak az gazdasági, hanem a szociális helyzetet is monitorozza, ebben ez fontos szerepet játszik. Ezt száz százalékban kihasználjuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Laura Ágia következik. Grazie, Presidente, buongiorno. Köszönöm szépen, jó napot kívánok a biztosoknak! Nos, azzal kapcsolatban, hogy az ajánlásokra uh, hogyan reagál kicsoda, hadd mondjam el azt, hogy jelenleg Olaszországban a helyzet uh, egyáltalán nem javult ennek hatására, tehát a struktúrális reformok semmilyen pozitív hatást nem fejtettek ki. Az a feltételrendszer, amelyet a uh, bevezetnének a következő programozási időszakban az európai alapokra, tehát a strukturális reformok alapján. Nos, ezzel kapcsolatban szerintem vannak azért kritikus hangok is, és az elmúlt napokban a statisztikák, az a statisztikák azt mutatják, hogy 5 millió olyan szegény ember van Olaszországban, akik az alapvető szükségleteiket sem tudják kielégíteni. Hogy továbbra is struktúrális reformokat kötelezzenek, vagy írjanak ki, amelyeknek nincsen ex ante feltételrendszer. Nos, szerintem ennek en nagyon, ez nagyon veszélyes lehet. Tisztán asszony, megpróbált ön, el, megpróbálta azt bebizonyítani, hogy mennyire fontosak ezek a reformok. Nos, fontosnak tartom azt, hogy legyen konkrét tartalma a különböző reformoknak, ugye sokszor a tanácsi elképzelések állnak ennek a hátterében például, hogy a munka munkát, illetve a családi életet, a magánélethez való jogot össze, lehe, össze lehessen egyeztetni. Ez mind nagyon szép, de amikor konkrétan meg kéne valósítani ezeket a dolgokat, akkor valahogy kiürülnek és elvesztik értelmüket. Remélem, hogy valahogyan ezt meg tudják változtatni, ki tudják javítani. Lassan be kéne fejezni, mondja az elnök. Elnök úr, mindjárt befejezzem. Szerintem jó lenne, hogyha a szociális kérdésekre jobban figyelnének. Mondom, Olaszországban 5 millió szegény van. Erre vonatkozóan egy eszközre lenne szükség. Szerintem meg kéne nézni azt is, hogy, hogy, hogy mit lehet tenni például a, a munkanélküli hivatalokkal, illetve kell-e minimum jövedelem a strukturális reformokhoz való feltételek kialakítása szerintem ez elfogadhatatlan. Ne feledjük el, ne feledjük el, hogy nagyon sokszor nagyon komoly áldozat kell hozni az embereknek, hogy végrehajthassák ezeket a reformokat. Köszönöm. A Belgiummal kapcsolatban ugye elhangzott a kérdés, hogy eh, pontosan mik is az ajánlások. 2020-ra kell a költségvetési egyensúlyt eh, prezentálni a, bizony, a Belgiumnak, és elmondták eh, azt is, hogy 2,6%-a fog csökkenni a GDP. Kérem szépen a a 2018-as júliusi tervhivatali előrejelzések azt mutatják, hogy egyáltalán nem lesz ilyen csökkenés, sőt, növekedés lesz. Nem tudom, hogy önök szokták ezek a, e, ezeket a statisztikákat, valójában 2018-ban 1,4%-os növekedés lesz. Sajnos a tax Shifted nem, e, nem finanszírozzák eléggé, ezt Van Rompuy úr testvére előre is tudta jelezni. A nyugdíjak szintje ugyan nem fog változni, de a belga adóság egyre csak növekszik. Erre vonatkozóan mit tud mondani, ugye? A bizottsági ajánlások mindehez hogyan kapcsolódnak? Hogyan fogják figyelembe venni az új statisztikát? Emilian Pavel következik. Köszönöm szépen! Tegnap kaptam egy választ egy olyan e-mailre, amit július 14-én küldtem. Itt vagyok, itt vagyok. Ez a Németországban élő románokra vonatkozik ez a kérdést. Várom még mindig a választ. Visszatérnék tehát a kérdésre. 2016-ban azt mondta a bizottság, hogy 2,6%-os lesz a GDP növekedés. 12 óra 30 van, eddigre írták ki, eddig írták ki ezt az ülést, már csak ezennel felfüggesztik a munkát. Befejezik a munkát.